recipe for how to overcome this uh, very negative crisis. Thank you very much, Mr. President. Ezt a nagyon negatív válságot minél előbb abba be tudjuk fejezni. Köszönöm szépen. Ezzel eljutottunk a Turunen jelentésről szóló vita végére. A következő jelentés a Pascal Gruni jelentés, atipikus szerződések, biztos szakmai pályafutások és a szociális párbeszéd új formái címmel a jelentéstevője szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ha egyetlen egy üzenetet szeretnék eljutatni önökhöz, akkor az az, hogy a határozatlan idejű szerződésnek kell maradnia a normának. Először is szeretném megköszönni az összes kollégának a hozzájárulását, akik segítettek megfogalmazni ezt a jelentést. Azonban csalódott vagyok, hiszen nem tudunk rendes vitát folytatni erről a témáról. Nagyon sok kollégám szeretett volna felszólalni ezen, ebben a vitában, de nem volt rá lehetőségük, azért várom hozzájárulásukat a parlamenti titkársághoz. Azért is csalódott vagyok, mert nagyon sok politikai csoport és konzultáció nyomán sikerült nagyjából megállapodásra jutatnunk, mm, kivéve a zöldekkel. A jelentésemben megfogalmazott célok megpróbálnak rámutatni arra, hogy nagyon komoly fenyegetettséget jelentenek az atipikus szerződések. Nagyon fontos az is, hogy védjük a, az egyéni vállalkozókat, de védjük az alkalmazottakat is, a bérből és fizetésből élőket. Semmilyen hozzáadott értéket nem képvisel véleményem szerint az Európai Bizottság szövege. Ezért nagyon fontos lenne egy olyan irányelv, ami minden munkavállaló számára, függetlenül attól, hogy milyen szakmában dolgozik, vagy hogy szakszervezet tagja vagy nem, ugyanazokat a jogokat biztosítja. Ezért szeretném, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, de nem feltétlenül egy irányelv keretében. Nem vagyok benne biztos, hogy ez lenne a megfelelő eszköz. Nagyon fontos lenne az, hogy az atipikus szerződések ne azt jelentsék, hogy a flex security-ból, a rugalmas biztonságból csak a rugalmasságot akarjuk alkalmazni, annak érdekében, hogy a munkaerőpiasznak jó legyen, hanem a biztonságot is az emberek érdekében. Nem szabad, hogy a két elv ütközzön és egymás ellenébe hasson. A kompetenciákba és a képzésbe kell befektetnünk, hogy a, a fenntartható foglalkoztatás megvalósuljon. Az atipikus szerződéseknek megvan a maguk szerepe a, a munkaerőpiacon, de például a fiataloknál nagyon jó első ö, munkatapasztalatot jelenthet. Hogyha ez esélyt ad a fiataloknak, akkor az jó. Hogyha egy lépés jelent ahhoz, hogy határozatlan idejű szerződéssel később alkalmazzák őket, akkor az jó. Akkor elkerüljük azt, hogy inaktív periódus kell, hogy átéljenek. A munkaerőpiacon hogyha erre használjuk ezt a, munka, ezt a munkaszerződés típust, akkor támogatom. Hogyha átmenetnek tekintjük egyik és másik munkahely között, akkor is azt mondom, igen, hiszen a fontos, a lényeg az az, hogy az ember rajta, a bent maradjon a munkaerőpiacon. Ez lehet az alapvető e, szerepe ennek az atipikus szerződésnek, ebben egyetértenek a szociális partnerek is, és a különböző felek, civil társadalmi szervezetek, akikkel konzultáltunk. Nagyon gyakran azonban egy tagállamban máshogy alkalmazzák ezeket az eszközöket, mint máshol, ezért a szociális és intézményi kereteket meg kell erősíteni. Erős jeleket kell az Európai Uniónak küldeni a tagállamok felé, mégpedig azt, hogy a szakmai pályafutás megerősítése a szociális állam elengedhetetlen része. Az Európai Tanácstól azt várom, hogy a 2010-es tavaszi tanácsülésen elhangzottakat nyomon fogják követni, és konkrét intézkedések követik majd az ott elhangzottakat, amelyek a 2020-as stratégiában is megmutatkoznak majd. Uh, Négyen kértek szót. A következő kollégák. Kihajtam valakit? Nem? Elnézést mondja az elnök. Jó, Köztenge kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, mert ez egy aktuális probléma az európai munkaerőpiacon, a flexicurity. A statisztikák arra utalnak, hogy a teljes állású, vagy teljes foglalkoztatási idejű munka, foglalkoztatás eltolódott a részleges, vagy részidős munka, részidős foglalkoztatásig. Itt persze arról van szó, hogy a munkavállalók jogait meg kell őrizni, és ezeket támogatni kell. Éppen, ha figyelembe vesszük, hogy nagyon sok munkahely van veszélyben, és nagyon sok esetben az atipikus munkafeltételek, vagy munkaszerződésekkel visszaélnek. Annak érdekében, hogy helyesen tudjuk ezt a problémát megoldani, világos ám irányvonalat kell meghatározni. Nagyon fontos a fenntartható munkahelyek teremtése, támogatni kell a továbbképzést, átképzést, a nők és férfiak közötti egyenlőséget is támogatni kell, a flexicurity előnyeit világosan meg kell fogalmazni. Köszönöm szépen, innen kell folytatnunk. Köszönöm szépen, most pedig Kafferáti úr egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Grúj asszonynak nem csak a kiváló munkát, amit végzett, hanem köszönöm szépen, hogy milyen érzékenyen kezelte ezt a témát, hiszen figyelembe vette azt is, hogy a többi politikai kultúráknak milyen álláspontjuk van ezzel kapcsolatban, és néhány nagyon fontos elemet kiemelt. Elmondta ma is, és szerepel a jelentésében, nagyon fontos a részmunkaidős foglalkoztatást beépíteni az úgymond normális foglalkoztatásba. Vannak emberek, akik esetleg azért kívánnak részmunkaidőben dolgozni, mert tanulni szeretnének, vagy más tevékenységet kérnek folytatni. Nagyon fontos, hogy a jogaikat és az alanyi jogon járó jutatásokat ne vonjuk meg tőlük. Nagyon fontos tehát az atipikus szerződések beépítése a munkaerőpiacban. Nagyon fontos a szociális párbeszéd elismerése ez alapvető fontosságú. Meg kell őrizni, védeni a munkavállalók jogait. A kollektív szerződések, a kollektív képviselet nagyon fontos eleme a munkavállalók és munkáltatók közötti civil kapcsolatoknak. Köszönöm szépen. egy asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, úgy gondolom, hogy sokat figyelünk a rugalmas biztonságra, a rugalmasságra, de ez az atipikus és szabálytalan munkaszerződésekhez vezet. Időközben ez vált általánossá. Egyre több nő, egyre több fiatal ember atipikus munkahelyen dolgozik a rugalmasság és az, ugyalna, az úgynevezett rugalmas biztonság bevezetése óta. Ez a helyzet munkanélküliséghez vezet. Egyértelmű jele ez a kapitalizmus válságának, amelyet jelenleg élünk meg. Annak, hogy rendkívüli helyzet van. Ez azonban egyre inkább oda vezet, hogy a munkavállalók pér eh, fizetése olyan csekély lesz, hogy a méltó életmódra nem ad lehetőséget. Tavaly 18 millió munkanélküli volt, most növekedett a munkanélküliség, néhány millióval bizonyára több van több olyan, aki szegénységben él, annak ellenére, hogy dolgozik is. Éppen ezért végre a neoliberális gazdaságpolitikának búcsút kell mondani, annak, ahol egyre törékenyebbek a munkakörülmények. A rugalmas biztonság különös probléma. Biztosítani kell a munkavállalók méltóságát, hiszen ők járulnak hozzá a jóléthez. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, én is a szót. Amit a kolléganő mondott, abban teljes mértékben egyetértek. A bérek okozzák azt, hogy cirkulál a pénz. A szegénység miatt még nagyobbak lesznek a bajok, az atipikus munka okozza mindezt, és erősödő tendencia. A szociális válság idején az atipikus munkaszerződéseket bizonyos feltételekhez kell kötni csak így vezethetnek célba a rugalmas biztonság, inkább rugalmasságot, mint biztonságot eredményezett. A rugalmas biztonság kérdése együtt jár az alkalmazottak képzésében, életen át tartó továbbképzésében, adnak érdekében, hogy jobb szociális, társadalmi és munkaerőpiaci integráció legyen az eredménye. Így lehet elkerülni a fekete munka erősödését nőket, fiatalokat jobb munkahelyekhez lehet így segíteni. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztosként én magam is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy a jelentés időzítése is szerencsés. Az előző jelentéssel érezhető, milyen erős a kapcsolat. Úgy gondolom, ezek a kérdések, amelyeket az előadó asszony jelentésében érint, aktuálisak. Az atipikus szerződések, a rugalmas biztonság, a szociális párbeszéd mind nagyon fontos az új és jó munkaerőpiac megteremtéséhez. A jelentés kulcsfontosságú üzeneteit nézve elégedett vagyok, hiszen ez alapvetően a bizottság felfogásának és az új európai 2020-as stratégiának is megfelel. Biztató az, hogy a parlament támogatja a rugalmas biztonság tisztességes elveit, és aktualizálni kell a rugalmas biztonság kérdését a válság tükrében. A rugalmas biztonság négy komponense továbbra is él, elfogadottságát azonban az új körülmények értelmében a válság alapján újra kell gondolni, hiszen magasabb munkanélküliség, költségvetési megszorítások, új foglalkoztatási formák, gyorsabb, komplexebb átalakulások és diversifikált munkaköri leírások adottak. Úgy gondolom, hogy az európai nemzeti és a helyi sőt, ami a legfontosabb, vállalati szinten mindezt végig kell gondolni. Ez az előfeltétele annak, hogy sikeresen hajtsuk végre a rugalmas biztonság elvét. A bizottság támogatja az Európa 2020-as programjának megvalósítását néhány eh, zászlóshajó eh, kérdésével, vagy vezér eh, problémá kérdésével, például az új munkahelyek, új rendszerek, keretében a fiatal generáció következő évekre vonatkozó körülményeinek elemzése is fontos. Nagyon fontos, hogy a novemberben elfogadandó programmal modernizálhassuk a munkaerőpiacot, és emeljük a foglalkoztatási szintet. Így biztosítható a szociális modellek fenntarthatósága. Nagyon sok olyan kérdéssel foglalkozunk mi is, amelyel Rúni asszony jelentése rugalmas biztonság, szociális párbeszéd, és ezért hálás vagyok a parlament közreműködésének. Gróni asszony, tisztelt képviselő urak és asszonyok, a bizottság és én magam is várjuk, hogy folytatódjék önökkel e kérdésekről a tárgyalás. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. A szavazásra holnap délben kerül sor. A következő napi rendi pontunk Fernández úr jelentése, a bizottság zöld könyve az Európai Unió biohulladék gazdálkodásáról.